presidente. Az elnök. Ma per su che, su che cosa? Care colleghe e cari colleghi, buongiorno. Kedves kollégák, szeretettel köszöntök mindenkit, és rögtön két bejelentéssel kezdeném. Az első bejelentésem arra a írásban nyilatkozatra vonatkozik, a Castex Bája fejan kollégák nyújtottak be. Az Erasmus és Leonardo programokra vonatkozik az írásbeli nyilatkozat. Nos, ezt az írásbeli nyilatkozatot aláírta a parlamenti képviselőknek több mint a fele, így tehát a 123-as cikknek megfelelően a címzetekhez el fogjuk juttatni a itt elfogadott szöveggel, és hozzá fogjuk fűzni az ülés jegyzőkönyvéhez, jegyzőkönyvé, jegyzőkönyvéhez is. Szeretnék gratulálni azoknak, akik aláírták és felterjesztették ezt a nyilatkozatot, és itt most megadom a illetékes kollégának a szót, hogy magyarázattal szolgáljon. Kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki lehetővé tette, hogy ezt a kezdeményezést útnak indítsuk. Ez egy jel, amit a déli partnereink felé küldünk egy határozott nyel, különösen az érintett országok ifjúsága irányába. Azt várom a bizottságtól, hogy gyorsan álljon elő javaslata, hogy hogyan lehet az Erasmus és Leonardo programot ezekben az országokban megvalósítani. Grazie. Köszönöm szépen, Fejand úr. Most áttérek a második bejelentésemre. Itt egy helyesbítésről van szó. Közre szeretném adni